Az európai konzervatívoktól kaptunk egy információt a delegációkra vonatkozólag, ezt a mai jegyzőkönyvbe felvettük, hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezeket is el